Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete, äh, willkommen bei dieser nun... Äh, Üdvözlök mindenkit itt a később kezdődő ülésen, a Júri Bizottság ülésén. Léne úr ma és holnap sajnos nem lehet itt, éppen ezért én és a többi alelnök képviseli. Az alapján, hogy Léne úr nem tudott eljönni, azonban más egyéb körülmények miatt is úgy alakult, hogy számos változtatást kellett a napirendbe végrehajtani. Ezeket most közlöm önökkel. Először azonban egy információ a holnapi napra. Holnap kilenckor és normálisan kezdünk, de holnapra sztrájkot is vontak. Ez csak információként mondanám, aki esetleg nem lenne egyszerű megfelelő időben megjelenni. Akkor nézzük a napirendi pontokat. Léne úr hiányzása miatt a következő témákat elhalasztjuk. Először is a nyolcast, a fizetésképtelenségi eljárásról szóló rendelet módosítása, a következő a kilences, amelyet elhalasztunk a következő Juri ülésre. Ez a nyilvános vételi ajánlat. További napirendi változások a következő pontokat érintik. A top 5-ös Tein képviselő asszony kérte, hogy halasszuk el ezt a napirendi pontot, és akkor áttérünk a következő változtatásokra a hetes napi rendi pont. Ez az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés, Baldassare úr anyagáról van szó. Ezt a holnapi napra 21-ére halasztjuk, a 18-as pont után kerül megtárgyalásra. További változások. A 15-ös napi rendi pont, ez pedig Albertini, képviselő parlamenti mentelmi jogának fenntartására erőnyő kérelem Gargáni úr kezdeményezte. És a 21-es napi rendi pont, ez pedig eh, a munkavállaló szolgáltatás gyűjtása keretében történő kiküldetésről szóló irányelv a következő ülésre halasztjuk. Akkor 19-es napirendi pontra térnék át. A harmadik országbeli áruk és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, és így tovább. Nagyon hosszú a címe. Baldassare úr véleménye. Ezt a napirendi pontot a 25-ös után tárgyaljuk majd meg. Végezetül még szeretnék utalni rá, illetve a 26-os napi rendi pontra, ez a saját jelentésem, az Európai Alapítvány statútuma. Elhalasztjuk ezt is a következő ülésre. Röviden utalnék arra, hogy miért. A tanácsban úgy alakult, hogy a tanács munkacsoportja ezt bizonytalan időre elhalasztotta. Tehát a tanács itt nagyon sok időt engedélyez magának, azonban ez nem akadályoz meg minket, hogy saját véleményt alakítsunk ki. Amennyiben azonban időben nagyon eltolódnak a dolgok a parlament és a tanács között, akkor jó lenne, hogyha intenzívebben foglalkoznak a témával, és ennek érdekében elhalasztjuk. Amennyiben nincsen semmilyen fenntartás, nincsen semmilyen kifogás a napirend változ, megváltozása ellen, és a rövid időnk miatt rögtön át is térnék a következő napi rendi pontra. Vannak megjegyzések, van valakinek kifogása? Nincsen. Akkor áttérek a kettes napirendi pontra az elnök közleményeire. Utalnék arra, hogy február 21-én, tehát holnap, 12 órakor kiértékelésre kerül az IMKO-ban az adásvételi jog, ról szóló anyag, el tudom képzelni, hogy ebből a bizottságból is érdeklődnek az anyag iránt, és szeretnék ezt meghallgatni, tehát mindenképpen utalnék most erre. Ezzel áttérek a hármas napirendi pontra. A legutolsó, január 21-22-i júri ülés egyzőkönyvének elfogadása, amennyiben senkinek nincsen fenntartása, akkor elfogadjuk és áttérünk a tartalmi pontokra. A négyes az első. És itt szeretném Szvjevka úrnak átadni a szót, hiszen itt egy olyan dologról van szó, amely az európai polgárok életét megkönnyíti. A napirendi pont címe pedig a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése. Szijevka úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! saját kezdeményezésű jelentésről van szó, egy nagyon fontos témáról, ez pedig eh, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése európai polgárok számára. És pedig eh, itt eh, a határon átnyúló vonatkozású polgári és kereskedelmi jogvitákról van szó. Tíz éve lépett hatályba, 2003-ban ez az irányelv, és most pedig eljött az ideje, hogy kiértékeljük a megvalósítását. Készültek kutatási anyagok az Európai Bizottság részéről is, és hozzáférhetünk ezekhez a tanulmányokhoz. A következtetések, amelyeket levonhatunk, egyrészt nagyon pozitívak, hiszen örömmel állapíthatjuk meg, hogy az összes tagállam átültette saját joggyakorlatába, jogrendjébe az irányelvet, különféle módon értelmezik az ebben foglalt szabályokat a tagállamokban. Azonban kijelenthetjük, hogy panasz nincsen az átültetés véget. Szerintem ez az egyetlen pozitív eleme az irányelv átültetésének. Hiszen, ahogy halad az idő, vannak nyugtalanító információink is, amelyek nem annyira optimisták. Éppen ezért a jelentésemben ezekre a témákra koncentráltam, amelyekről eszmét cserélhetünk itt, a bizottságban és a tagállamokban. Annak érdekében, hogy garantálhassuk a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést határokon átnyúló esetek kapcsán. Pontosan tudjuk, hogy nagyon sok ilyen jogvita van, és a számuk nem csökken, hanem növekszik. Ezzel ellentétben nagyon kis számban növekszik azoknak a személyeknek a száma, akik ilyen határokon átnyúló jogitek esetén az igazságszolgáltatáshoz fordulnak. A tanulmányok azt mutatták, hogy ez azért van, mert az emberek nem tudják, hogy létezik ez a jogi segítségnyújtás eszköze. És erre is koncentráltam a jelentésemben. Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak is tudatosító kampányt kellene folytatnia hogy a polgárok tudják, hogy létezik ez a segítségnyújtási eszköz. És a jogot gyakorlók jobban tudják, hogy létezik ez az eszköz, de az érintett személyek, akiknek ez az eszköz igazából szólna, nincsenek tisztában vele, hogy létezik ilyesmi. És ez tényleg hozzáadott értéket jelent. Említettem tanulmányokat, és ezek a tanulmányok azt tanúsítják, hogy ennek az eszköznek a tudatosítása átlagban nagyon alacsony szinten van. A érintettek 12 százaléka tudja, hogy létezik ez az eszköz. A legmagasabb szinten Szlovéniában tudták, az érintett, és Hollandiában az érintettek 28 százaléka tudta, és ez is még mindig csak az érintettek egyharmada. Tehát igazából nem tudatosult az emberekben, hogy létezik ez az eszköz. És ez azt jelenti, hogy nagyon sok dolgunk van még, hogy informáljuk a polgárokat, hogy létezik ez a jogi segítségnyújtási eszköz. A jelentésem egyik másik témája az, hogy megfelelő jogi segítséget nyújthassunk polgáraink számára. És pedig ehhez szükséges egy ügyvédi adatbázis létrehozása, akik ismerik az összehasonlító jogot, de nyelveket nem. Hiszen ez elég gyakran megtörténik, hogy egy polgár, aki egy adott tagállamban nem rendelkezik lakhelyjel, nem vehet igénybe jogi segítségnyújtást, hiszen nincs olyan ügyvéd, aki beszéli a nyelvét. Az adott személy pedig nem beszéli az adott ország nyelvét. Emlékezzünk arra, hogy a rossz tanács rossz eredménnyel jár. Vagy sokkal drágább, mintha nincsen tanács. Azt szeretnénk, hogy megfelelő megoldást találjunk. Így nagyon magas szinten minőségi jogi segítséget szeretnék nyújtani a polgároknak. Beszélek a jelentésemben azokról a lépésekről is, amelyekkel szeretnénk megkönnyíteni a folyamatot. áramvonalatosítani kell az eljárásokat, és a jövő, jövőben pedig esetleg egy jogi segítségnyújtási kódexet is létrehozhatnánk. Hangsúlyozom az együttműködés fontosságát a nemzeti intézmények között és az NGO-k között, amelyek eh, jogi segítségnyújtást, eh, illetve tanácsot adnak. A polgárok eh, gyakran nem élnek ezekkel a lehetőségekkel. Pedig nagyon jó támogatási forma ez polgáraink számára. az egyetemeken dolgozó jogászoknak is tudniuk kell, és nekik is feladatuk, hogy tudosítsák az emberekben, hogy létezik az európai polgárok számára egy ilyen eszköz. Tehát, ha létezik egy ilyen intézmény, akkor működjön, és az érintettek tudják, hogy lehetőségük van arra, hogy ingyenes jogi segítséget kapjanak. Főleg most, a válság alatt takarékoskodnunk kell, és különleges hangsúlyt kell kapni a peren kívüli eljárásoknak, tehát az alternatív vitarendezési eljárásoknak, hiszen ezek általában sokkal olcsóbbak, és gyakran sokkal jobb megoldást kínálnak, mint a polgári vagy kereskedelmi ügyekben lefolytatott bíróság eljárások. Vannak konkrét problémák, amelyek konkrét megoldásért kiáltanak. Ezen fontos téma tekintetében, hogy megkönnyítsük a polgároknak a jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférést. És kíváncsi vagyok véleményükre, megjegyzéseikre, tehát így szövegemet majd gazdagíthatom. És naptárunk értelmében a módosítókat március 4-éig déli kell benyújtani, a szavazás pedig áprilisban lesz. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Zvjevka úr. Szeretném megkérdezni, hogy ki szól hozzá Géringer asszony. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Szvjevka úrnak, és ez a jelentés tervezés szervezethez, amely nem csak az irányelv felülvizsgálásához járul hozzá, hanem a 2013-as Európai Polgárok évének a sikeréhez is. Az ingyenes költségmentes jogi szolgáltatás nagyon fontos, ugyanis, hogyha nem ismerik a jogaikat az állampolgárok, akkor nem jutnak hozzá ehhez a szolgáltatáshoz. Azt hiszem, az a gondolat, hogy a különböző peres jogvitáknak, a bíróságon kívüli rendezésének a lehetősége egy nagyon jó megoldás. Épp ezért a közvetítés, a mediáció is egy jó megoldás. Épp ezért szeretnék módosítókat benyújtani a jelentéshez. A jelentés nagyon jól ö, került megfogalmazásra, és időben is történt. A költségmentes jogi tanácsadás kérdése nagyon fontos, és ebben a témában az Európai Bizottságnak is nagyon fontos a szerepe, és pedig, hogy oktassa, tájékoztassa az állampolgárokat, hogy milyen tanácsok, tanácsadáshoz van joguk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Géringer úr. Asszony, tájnasszony. Köszönöm, Szijevka úr. Nem foglalkoztam intenzívebben a jelentésével, egyszer elolvastam, és a következő kérdés merült fel. Tehát, nyissuk meg eh, egy ilyen adatbankot, ez nagyon jó, hogy eh, hol, milyen feltételekkel eh, fordulhatnak a polgárok az igazságszolgáltatáshoz, vagy pedig, hogy a tagállamok hogyan járulnak ehhez hozzá. Tehát Németországban igazából a siker től, az elvárható sikertől függ ez az ügy. Tehát, hogyha nincsen esélye a dolognak, akkor nincs költségmentesség. Teljesen mindegy, hogy milyen ügyről van szó. Tehát az, arra szeretnék rákérdezni, hogy ez a többi tagállamban hogy van? Hogy mi a helyzet, vagy lehet, hogy a bizottság is választ tud adni erre a kérdésre. Másodszorban arról is szólt, hogy a költségmentesség igazából úgy is kérhető, hogy előre ne legyen szó feljebbítél eljárásról. Én jogászként úgy éltem meg, hogy általában azok kérnek költségmentességet, akik nem igazán értik a jogot. Äh, leben in finanziell nicht so guten Verhältnissen, äh, weil sie és általában alacsonyabb társadalmi osztályból vannak, és nem is tudják magukat írásban olyan jól kifejezni. Tehát az én tapasztalatom az, hogy a költségmentességet igénylők köre, tehát mondjuk fizetésképtelen lesz egy cég, tehát hogyha valaki mindenképpen ügyvédet szeretne, aki segít, ő kér költségmentességet. Harmadsorban, és ez is egy kérdés, arról is szó van, hogy mi legyen az úti költségekkel, tehát hogy átvállalják az úti költséget tudom, hogy például a saját országomban nagyon figyelünk a költségekre. Itt a tartományok, a szövetségi tartományok felelősek, tehát ők vállalják át a költséget. Tehát mondjuk Európa egyik végéből a másikba elég drága lehet. Az úti költség, hát ez valószínűleg repülő lesz, és akkor ezek jelentős költségek lehetnek. A német jogrend alapján aki megnyeri a pert, az összes költséget megtérítik neki, tehát meg akkor is, hogyha mondjuk Spanyolországból vagy bárhonnan érkezik. És itt a költségmentesség terén ez egy kicsit problematikus lesz, mint korábban, mert mindig külön kell eldönteni, hogy mely költségek keletkeznek. Tehát nem minden esetben kell megjelenni személyesen a bíróság előtt, Valószínűleg családi esetekben eh, elég gyakran lesz ez így, azonban eh, teljesen normális polgári jogi eljárásban eh, egy ügyvéd képviselheti a felperest. Köszönöm szépen, Tájn asszony, Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy kicsit sokan vagyunk itt az Aldéból, és éppen ezért megpróbáljuk Taylor képviselőt képviselni, aki előadó volt. Tehát szeretnék megköszönni ezeket az okos dolgokat, és itt mindenki érdekében cselekedünk ebben a nagyon fontos kérdésben. Talán ez a jelentés, illetve ez a kérdés egy olyan, amely tényleg mindenkit érint, tehát az európai uh, tagállamokban igenis érinti, közelről érinti a polgárokat. És aláhúznám ennek a jelentőségét. És itt a tanács irányába üzenem, hogy itt a 27 tagállamból 17 az, amely aláírta a hágai konvenciót, az 1980-as konvenciót a nemzetközi jogi segítségnyújtásról. És ez nem komoly. dolog, hogy igazából csak 17 tagállam alkalmazza ezt az egyezményt. Ebben az összefüggésben szeretném bátorítani a tagállamokat, hogy csatlakozzanak a hágai egyezményhez. Esetleg egy tanácsi határozat alapján minden polgárnak eh, jobb lehetőséget kell adni az Európai Unión kívül is, hogy eh, jogi segítséget kapjanak. Tehát a bizottság is hozzájárult ehhez a vitához, és még egyszer aláhúzom annak a jelentőségét, hogy minden tagállamnak csatlakozni kell ehhez az egyezményhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Májer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kolléganők és kollégák. Én az IMKO-ban írtam egy véleményt erről a dologról, és éppen ezért a saját feladatunk az, hogy tovább nyissuk a belső piacot, és hogy foglalkozunk a fogyasztóvédelemmel. És ez szorosan összefügg a költségmentességgel, amit nagyon jól leírt Zdjevka képviselő. Most néhány megjegyzést tennék. Minnyájunknak, az egész Európai Parlamentnek gondoskodni kell arról, hogy közös belső piacunk legyen amelyet egyre tágabbra kell nyitni. Tehát ez azt jelenti, hogy egyre több határokon átnyúló ügy legyen. De számos területen akarjuk megvalósítani ezt a célt. Tehát például itt ebben a bizottságban és az én bizottságomban is beszélünk arról, hogy mikor, szá, mikor számít lezártnak egy szerződést. Tehát a adásvételi jog esetében. Itt már döntöttünk, már három éve érvényben vannak olyan bírósági eljárások, amelyek 2000 euróig érvényesek. Azonban ez lehet magasabb is, de ebben az esetben 2000 eurótól lehet jogvitát folytatni bíróság előtt. Tájn asszony és mondta, hogy ha valaki a saját országában határokon átnyúló követelés esetében pereskedik, akkor az azt jelenti, hogy nem kell utazni, és azért ez mondjuk jó, hiszen nincsenek utazási költségek. Az ODR-t és az ADR-t, tehát a peren kívüli egyezményt sem tárgyaltuk ki. Azonban még mindig megvan a az a lehetőség, hogy elmegyünk egy ügyvédhez, elmegyünk egy bírósághoz, és nagyon fontos az, hogy végre is hajtsák a bíróság határozatát. És tíz éve megvan a költségmentesség a határokon átnyúló jogviták esetében. De most azt látjuk, hogy a formális átültetés nagyjából megtörtént, de az a tény, hogy létezik a költségmentesség ismeretlen, hogyha a számokra hagyatkozhatunk. Nagyon sok Polgár nő és polgár, sőt, jogászok sem ismerik sajnos ezt a lehetőséget. Azonban ez nem az egyetlen dolog, tehát, de nem ismerik az európai kiskövetelések, kiskövetelések rendszerét sem. Remélem, hogy csatlakoznak. A bizottság csatlakozik az információs kampányhoz. Tehát ne csak az, hogy valamit valahol publikáljanak, hanem tényleg masszív kampányt folytassanak az internet segítségével, a média segítségével. Tehát legyen egy adatbank, egy, ne több, ahol, ahol valami kis dolog benne van, hanem egy nagy. És azt szeretnénk, hogy minden tagállamban legyen egy ablak, legyen egy adatbank mint ahogy megvan a segélykérő szám egészen Európában egységesen, tehát legyen Európában egy ilyen internetcím, ahol a polgárok informálódhatnak. És így fogom megírni majd a véleményeket, és önökhöz eljutatni, és remélem, hogy egy kicsit előbbre jutunk a polgáraink érdekében. Információ, információ, információ. Köszönöm. Dankeschön für ein, äh, interessant. Köszönjük szépen ezt az érdekes hozzászólást. Most pedig a bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Cseriet úr, elnézést, hogyha rosszul lejtem ki a nevét. Itt van a bizottság képviselője? Tessék, parancsoljon. Öné a szó. Itt. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Euh, Köszönjük szépen a jelentéstevőnek is, kedves képviselők. A bizottság ezt a jelentést, Svifka úr jelenkétését üdvözölje, mert rámutat az irányelv 2003-as irányelvnek a hiányosságaira. Ez ugyanis kiderült az utóbbi tíz év alkalmazása során. Az jelentéstevő következtetései megfelelnek a bizottság jelentésének, eh, de ezeken túl is mutatnak, hiszen a parlament szerepe az, hogy többet javasoljon. A bizottság meghozta a saját következtetéseit, és azt mondta, hogy figyelembe veszik ennek a jelentésnek az eredményeit is. Ezért a bizottság megoldásként azt javasolja, hogy továbbra is az irányelv mellett marad, nem akarja ezt felülvizsgálni, de javít az alkalmazásán. A szakemberek ugyanis nem megfelelően ismerik ezt az irányelvet. Ezen kívül rendelkezésünkre áll az Európai Igazságügyi Portál is, amelyet most aktualizáltunk, több adatot tápláltunk bele, és épp ezért egyre e, inkább az interneten történik majd ezeknek az elérése. A bizottság ezen kívül irány, gyakorlati iránymutatókat is össze tud e, állítani a felhasználóknak, e, ugyanúgy a bíráknak, mint másoknak. Ezen kívül tájékoztató kampányokat is indítunk. Nyilvánvalóan a televíziós kampányok azok nagyon drágák, és a jelenlegi költségvetési megszorítások között az ilyen nem lehetséges. Ezen kívül a jelentésben vannak olyan javaslatok, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot, épp ezért a bizottság ezeket nagy figyelemmel fogja majd követni. Például a jövedelem küszöböknek e, a meghatározása a költségmentes e, jogi szolgáltatásokat illetően. Megvizsgáltuk a jelentéstevő javaslatóit, és pedig, hogy a lakóhely szerinti bíróság értékelje, hogy e, teljesíti a pénzügyi követelményeket ez a az ember, és erről egy igazolást adnak ki. Ezek megfelelnek az európai tanúsítások követelményeinek. És mivel mi ismerjük ezt az eljárást, ezért ezt preferáljuk. Ugyanakkor óva intenék, hogy ezen a területen az igazságügyminiszterek költségvetéséhez nyúlunk, és ezt nem lehet azért könnyedén venni. Tehát ne felejtsük el, hogy az irányelv megvitatása azt jelenti, hogy a siker ígéretét biztosítani kell. Vannak már tagállamok, akik ezt a rendszert már alkalmazzák, aztán van a, a, a tengeren túlon az úgynevezett contingent fee. És a rendszereknek ezt a változatosságát figyelembe kell venni, és ne egy kitöltetlen csekket adjunk, hogy az emberek a repülő jegye, jegyeiket megtéríthessék, és a többi. Tehát például a polgári ügyekben lehet, hogy az írásos eljárások azok jobb megoldások. Nos, ennyit akartam mondani, de egészében véve gratulálunk a jelentéstevőnek ehhez a nagyon hasznos munkának, munkához, és reméljük, hogy sikerül az állampolgárok könnyebb hozzáférését biztosítani. Köszönöm szépen, Sárió úr, Cviefka úr és Tejne képviselő is kérdést szeretnének intézni önhöz, parancsoljanak. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzájárulását, megjegyzéseit. Nagyon értékes megjegyzéseket hallottunk, és szeretném megköszönni a bizottságnak is, hogy előzetesen elkötelezte magát e mellett a téma mellett. A jelentésemben megfogalmazott véleményem és az utóbbi tíz év tapasztalata alapján ugyanis ezek nagyon fontosak. A 2003-as irányelv minimum sztenderdeket vezet be, nem szabályozza a jogi szolgáltatásokhoz való hozzáférés minden szintjét csak minimális szinteket határoz meg a tagállamokban, amelyeket ott tiszteletben kell tarni, tartani, és amelyeket mindig az állampolgárokra figyelve kell megállapítani. Alexander kérdését már az Európai Bizottság megválaszolta tulajdonképpen. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy még nem használjuk fel eléggé a modern információtechnológiákat, csak korlátozottan használjuk ezeket fel. Ugyanez vonatkozik a költségmentes eh, jogi szolgáltatásokat illetően, legalábbis az ilyen szolgáltatás nyújtásához eh, vezető eljárás eh, illetően. Tulajdonképpen ennek ingyenesen kellene megtörténnie azért, hogy javítsunk az állampolgárok helyzetén, amikor megpróbálnak a jogi rendelkezések dzsungeljében utat találni. Szeretném azt is még hozzátenni, hogy a számos jogi eszköz a belső piac támogatására tulajdonképpen a mi legfontosabb célkitűzésünk, és ehhez szükség van elegendő jogi eszközre. És hogyha különböző módon irányítjuk az embereket, a peren kívüli vagy bíróságon kívüli vitás kérdések rendezéséhez, akkor ne feledjük el, hogy vannak nagy cégek, amelyek a piacon szerepet játszanak, akiknek ez nem fog problémát jelenteni, de az egyes állampolgároknak erre sokkal inkább szüksége van, és épp ezért biztosítani kell számukra azokat a különleges feltételeket, amelyek alapján hozzájutnak költségmentesen a jogi szolgáltatásokhoz. Ugye nem tartunk még ott, hogy ezt az irányelvet felülvizsgáljuk, de azért be lehet vezetni bizonyos jogi eszközöket, amelyek a megvalósításban segítenek, vagy a célek, célok elérésében segítenek. Ugyanakkor ennek következményeként, amikor ezek az, a jogi eszközök már rendelkezésre állnak, akkor valóban el kell jutni az irányelv felülvizsgálásához, azért, hogy ne csak minimális, hanem megfelelő normák álljanak rendelkezésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zvievka, és ezzel le is zárnám a vitát. Ugyanakkor adhok módon még Meyer képviselő szóra jelentkezett. Parancsoljon. Csak nagyon röviden, elnök asszony ahhoz szeretnék kapcsolódni, amit Zvivka úr mondott jelentéstevőként, és ami számunkra nagyon fontos, jelesül az eldöntött eszközök, instrumentumok kombinációja. A kísértékű követelésekkel, hogyha összekapcsoljuk a díjmentes eljárási költségeket, illetve a jogi segítségnyújtást, illetve hogyha nyomatékosítjuk, hogy az új kommunikációs eszközöket alkalmazzuk, tehát nem kell utazni például, mert egy videokonferenciát lehet tartani, és a felek különböző országokban vannak. Nos, hogyha mindezt megtesszük, akkor jelentősen hatékonyabbá tesszük az eljárást. Folytatom. Nem kell Görögországból, Németországból, hogy egy példát mondjak a tanukat beidézni, hát elegendő egy videokonferencia. Tudom, hogy az igazságszolgáltatás területén Sokan vitatják ezt a kérdést. Mi több Németországban sokszor nem lehet meggyőzni a bírákat arról, hogy a videokonferencián keresztül dolgozzanak, mondván látni akarom a tanút. De nem értik még meg, hogy gyakran egy nagy, jó minőségű képernyőn a kép elegendő ahhoz, hogy lássam a tanút. Egy szóval új lehetőségeket hoztunk létre, és ezeket összekapcsolva, megerősítve jelentős előrelépéseket érünk el, és egyéb iránt pedig eh, eh, úttörő szerepet játszunk. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony, valószínűleg ő is támogatólag szeretne még hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. Úgy gondolom, hogy a videokonferenciák irányába tette lépések nagyon helyesek és jók, hiszen gyakran szenvedünk attól, hogy egy két órás találkozó érdekében, akár csak pofavizit érdekében egy, út, egy napig utazunk. De azt kell, hogy mondjam, hogy a meglévő rendszerek kompatibilitásával nagy problémák vannak. Mondjuk, ha optimistán fogalmazok, akkor csak minden harmadik alkalommal sikerült összekapcsolni az Európai Parlament rendszerét a túloldal, a kapcsolatot felbeendő oldal rendszerével. Éppen ezért azt gondolom, és gondolom ez az IMCO hatáskörébe tartozik, hogy a videokonferenciai rendszerek kompatibilitását kellene megteremtenünk, Máskülönben beszélhetünk még 15 év múlva is a videokonferenciákról, szép szavakat pufogtathatunk, de nem fog működni egyszerűen azért, mert Európában mindenki más rendszert alkalmaz majd. Hát a legutóbbi alkalomkor három technikus segítségére volt szükségem. A Tvéde Kamerrel, a holland parlamenttel se tudtuk összekapcsolni az Európai Parlament videószobáját, pedig hát igazán közel vannak fizikailag egymáshoz, tehát egész egyszerűen a technikai feltételeket meg kell teremteni. Mondom, szívesen dolgozom videokonferenciákkal, hogyha ezek működnek, de a kompatibilitás nagy probléma. És talán az Európai Parlament a nemzeti parlament irányában mosolyoffenzívát kezdhetne, az Európai Bíróság pedig az nemzeti bíróságok irányába kezdhetné el ezt a mosolyoffenzívát, és akkor talán áttörést tudunk elérni. Hát lehet, hogy most túl csordult a türelmetlenségem, bürok pohara, de ez egy igazi szörnyű probléma. Lichtenberg asszony Ennen maga nyitotta ki a Pandora szelencéjét, Pandora bürok poharát, hogyha így fogalmazhatunk, de valóban arról van szó, hogy nem elegendőek a szép szavak, hanem megoldható, prób- megoldható megoldásokat is kell találni. Tejnasszony, elnézést, hogy én még egyszer jelentkezem, de hát az elektronikus rendszerekről van szó. Cvifko úr azt mondja, hogy nem csak minimál eljárásokat akarunk elérni a perköltségek tekintetében, hanem a jogi segítségnyújtás, illetve a perköltség hoz, odaítélése tekintetében, illetve az ingyenesség megítélését tekintetében egységes eljárásokat kell kialakítani. Németországban például az ingyenesség megítélése tekintetében hosszadalmas a folyamat, de Spanyolországban egy délután alatt döntenek a költségmentességről. Elmegy valaki az ügyvédjéhez, és az ügyvéd elektronikusan a bírósági portálon keresztül, illetve az adóhatóságnál és a szociális hatóságnál lekérheti a tanúsítványokat, amelyel igazolható, hogy a fel vagy alperes vagy a terhelt rászoruló, Míg Németországban ugye minden egyes hatósághoz el kell menni fizikailag, és Spanyolországban arról, beszél, arról számoltak be, hogy két óra alatt minden portáról lehívhatóak a, a támogatás, a tanúsítványok és a költségmentességet ezután engedélyezni lehet. Azaz, mit is akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy ha mondjuk Németországban kérvényezik a spanyol költségmentességet, akkor férhessen hozzá az eljáró ügyvéd a másik ország elektronikus portáljaihoz, és vice versa. Köszönöm szépen ezt a fontos észrevételt. Ezzel lezárjuk a vitát. Svefka úr mondta, hogy 2013. március 14-e lesz a módosító indítványok benyújtásának határideje. Köszönöm az észrevételeket. Ezek az észrevételek megjelenhetnek majd a módosító indítványokban. Ezzel a következő napi rendi pontra térek rá. Ez is egy izgalmas kérdés, ez az európai adásvételi jog. Hosszú története van az adásvételi jog vitájának a mi szakbizottságunk nem az, el, az előző és a mostani ciklusban sokat foglalkozott az adásvételi joga átalakításával, meghallgatásokat tartottunk, workshopokat, vitákat folytattunk le. A társ jelentéstevő Luigi Berlinguer itt van körünkben, és ezért meg is adom neki a szót. Tessék, parancsoljon Luigi. Grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt vagyok, pedig vasárnap választás lesz Oroszországban, de én mégis itt vagyok. <clears throat> Úgyhogy ez egy nagyszerű dolog. Ugyanis ez az európai adásvételi jog kérdés engem nagyon érdekel, közel áll a szívemhez. Az elnök asszony azt mondta, hogy ma a munkadokumentum tervezetről fogunk beszélni, amely intenzív konzultációk eredményeként született meg. Nagyon sokan fogalmaztak meg jelentős véleményt ezzel a témával kapcsolatban. Eljöttek szemináriumokra, más eseményekre, szakértők, és különböző intézmények és létesítmény társaságoknak a képviselői is hozzászóltak. Ez a munkadokumentum még nem állásfoglalást tervezett, tehát nyilvánvalóan lesznek módosított tervezetek, és az, arról szeretnék most beszámolni, hogy hol is állunk, de előbb szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy hozzájárultak ehhez a munkához. Léne úr nevében is mondom ezt, mert mi közösen egy jelentést hoztunk létre, társ, jelent, társ előadók vagyunk. Együtt értünk, egyet értünk a lényeget érintően. Köszönöm az asszisztenseknek is, és Susan Knöpfnek aki a titkárság részéről állandó támogatásban részesített bennünket. A dokumentumban a kérdés lényegével foglalkozunk. Már korábban foglalkoztunk egy, eh, ezekkel a kérdésekkel, hosszas vitát foglalkoztunk ugyanis nagyon sok ellentmondásos kérdés volt, és hát olyan plegykák járnak köz, körbe, hogy talán mindent meg akarunk változtatni. Voltak, akik sok reményt fűztek hozzá. Én arra szeretnék rámutatni, hogy a technikai megbeszélés során a dolgok lényegével foglalkoztunk. tovább léptünk a, az előző hozzáálláshoz képest. Tehát a kérdés az volt, hogy most mellette vagy ellene vagyunk, de ettől most elmozdultunk. Különbözőek a vélemények, de nem csak ideológiai kérdésekről van szó, hogy az emberek ragaszkodnak az elképzelésükhöz hanem konstruktívebben állnak hozzá a kérdések, és hogy a közös európai adásvételi joggal kapcsolatban előrelépést tegyünk. Ez nem egy másodlagos kérdés, ez ugyanis az európai törvényeknek a középpontjában áll. Nagyon jelentős lépést teszünk az, e, e, a belső piac keretében, hogy az értékesítést megelőző körülményeket biztosítsuk, és hogy a kereskedelem volumene növekedjen. Tehát ez a kérdés megérdemli a figyelmünket, mert különben hiába beszélünk, hogy legyen több, arról, hogy legyen több Európa, vagy növekedés, vagy hogy kilábaljunk a gazdasági és pénzügyi válságból, anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy a fejlődés egyik akadálya nem csak az Egyesült Európa, hanem az emberek jóléte szempontjából az, hogy a törvények annyira széttagoltak. És ezek a törvények tulajdonképpen a mindennapi életünket irányítják. Tehát ez ez a mindennapi életünk fiziológiáját jelenti, nem csak egy szociális patológia. Én azért nem maradtam Olaszországban, hanem itt maradtam, mert ez egy nagyon fontos kérdés, és szenvedélyesen kell az ilyen kérdésekhez hozzáállni. És csak így sikerül eh, áthidalni az ideológiai szakadékot. hogyha az emberek érzéseire támaszkodunk, akkor nem segít. Fontos megvizsgálni a részleteket, és ilyen módon tudunk a magunk szerény módján hozzájárulni ehhez a kérdéshez. Mi alternatívákat próbáltunk biztosítani, és ilyen módon járulunk hozzá a lényegi kérdések megvizsgálásához. Láthatják majd, a tervezetünkben, hogy radikálisan eltérünk a bizottság dokumentumától. Ez persze nem azt jelenti, hogy visszautasítjuk a bizottságnak a, az elképzeléseit, hanem a parlamentnek azt a fontos szerepét, hogy ők is a társ jogalkotók, fontosnak tartjuk. Több olyan megjegyzést is tettünk, amely alapján bebizonyítjuk, hogy a múltkori, a múltbeli kritikák nem feltétlenül vezettek a változáshoz, és mi azt szeretnénk pont elérni, hogy valóban kritikus változásokat tudjunk elérni egész egyszerűen nem adhatjuk fel ezt a feladatot. Tehát ez itt a politikai eh, háttere a dolognak. Most akkor nézzük az érdemi részét <clears throat> a kérdéseknek. Nézzük a felépítését. A bizottságnak eh, a eh, szerkezetét, a dokumentum szerkezetét nem akartuk teljesen elvetni, hanem a hanem inkább magában a szövegben és a mellékletekben egy harmonizált dokumentumot szerettünk volna létrehozni azért, hogy felhasználóbarátabb legyen. Az eddig lefolytatott eszmecserés során azt láttuk, hogy az állampolgároknak szüksége van egy európai törvényre, de nem olyan bonyolultnak, bonyolultra, hogy ne tudják felhasználni. Épp ezért a módosítók megváltoztatják ugyan a szöveget, és a legfontosabb változtatás a hatálynak a megváltoztatása. Uh, ez már létezett, de a határozottabban szerettük volna letenni a voksunkat, nem csak a tényleges kereskedelem mellett, hanem az online és a távollévők között történt szerződéskötés esetében is. E, nyilvánvalóan problémák merültek itt fel, Eh, a hatály eh, korlátjait illetően. Hogyha egy választható eszközt szeretnénk létrehozni, amelyet az egész Európai Unión belül egyformán használnak, akkor fokozatos megközelítést kell alkalmaznunk, nem szabad túl ambiciózusnak lenni. Tehát időt kell biztosítani az embereknek, hogy hozzászól eh, szokjanak. Épp ezért az akadályokat szeretnénk megszüntetni, azért, hogy ezt a mechanizmust elindítsuk, lássuk, hogy működik-e, hogy az emberek elfogadják-e vagy nem, és valóban hasznos-e a belső piac szempontjából. ugyanis bizonyos embereknek az álláspontját illetően valószínűleg ez a gyanú felmerült. Épp ezért olyan feltételeket próbálunk biztosítani, hogy előre tudjunk lépni hogyha fölülről a hatóságok hoznak döntéseket, tisztán bürokratikus intézkedéseket, az nem segít. Olyan ösztönző eszközökre van szükség, amelyek valóban megfelelő intézkedésekhez vezetnek. A távol lévők között kötött szerződések és online szerződések esetében olyan javaslatok voltak, amelyeket összefogtunk azért, hogy a megszövegezetés megfeleljen például a digitális tartalomnak, vagy általánosságban a távol lévők között kötött szerződésekre. Aztán van még egy kérdés, amely állandóan felbuki, felmerül, és ezzel kapcsolatban is sok kritikát hallottunk, ez pedig a Róma 1 kapcsolatos, a 101-es cikkel. A módosítókban és a preambulum bekezdésekben is találkozunk ezzel. Itt nem csak a ö, szabadon választható eszközről van szó, hiszen ez ellentmondhat két jogi eszköznek. Először is rá kell mutatni azok bizonyos tagállamokra, ugyanakkor koncentrálni az Róma egyre, és pedig a hatáskörnek a kinyilatkoztatására. Tehát nem lehet, hogy két rendszer legyen a tagállamokban, és a Róma egy, vagy pedig a választható eszköz között kell választaniuk. Tehát szükség van egy egyszerűsített rendszerre, azért, hogy az embernek ne kelljen ismerni minden jogi eszközt ahhoz, hogy válasszon. Tehát racionális szeretnénk tenni a jogot, tehát a Róma 1 és a választható eszközök között valami racionalitást szeretnénk bevezetni. A nemzeti törvények esetében ugyanis meg kell vizsgálni, hogy melyik lehet a köthető a szabadon választható eszközöhöz. Épp ezért a szerződési, szerződési jog és a adásvételi jog szempontjából egy listát állítottunk fel, hogy melyek ezek a, az opcionális eszközök, amelyeket változtathatnak. Választhatnak. Ezzel egyszerűsítünk, és reméljük, hogy ez mindenki megelégedéségére szolgál. Aztán a jóhiszeműség kérdése már a római jogban és megfogalmazódik. Tudjuk, hogy ez a jogi szakemberek munkájában ez minden nap előfordul. A common law rendszerekben más ennek a története. Épp ezért jobban szerettük volna meghatározni azt, hogy Európában mi is történik. Tehát, hogy a jogi intézmények a common law vagy a polgári jog keretében határozzák meg magukat. A jogi személy e, szintén egy olyan fogalom, aztán a deontológia, tehát a kötelességtan, mind olyan fogalmak, amelyek megvannak ugyanaz európai jogban, de a common law és az európai, law, eh, európai jog között bizony nagy a szakadék. Tehát épp ezért megpróbáltunk közelebb jutni ahhoz a rendszerhez, amelyet látni szeretnénk. Tehát a jó hiszeműség, a bona fide egy ilyen kérdés. Eh, aztán vannak itt más kérdések is, amelyek során a gyanú felmerülhet. És beszéltünk erről a kérdésről is, és vannak, akiket ez nem nagyon győzte meg. Tehát mi történik, hogyha visszaélés van az egyik rész, fél részéről, és nem becsületesen jár el a másik féllel szemben a szerződéskötés során? Itt a jóhiszeműség nagyon fontos kérdés. Épp ezért egy egységes meghatározásra van szükség ennek a fogalomnak az esetében. És ebben a kollégák sokat segíthetnek, amikor a módosítókat benyújtják. Majdnem befejeztem már. Még egy megjegyzésem lenne a jogorvoslatot illetően. Hogyha nem alkalmazzák e, a szerződési jogot, vagy rosszul alkalmazzák. Tehát e, a jogorvoslat szabad választása e, esetében több lehetőséget szeretnénk biztosítani. Tehát a jogorvoslathoz való jog amikor a szerződéseket meg kell semmisíteni. Azért, hogy biztosítsuk az adásvételt, ezzel kapcsolatban is több megjegyzést tettünk. Ugyanis szeretnénk megvédeni ezt a törvényt azért, hogy biztosítsuk, hogy ha elégedetlen egy vásárló, és azt teri, szeretné, hogy a szerződésben lefektetett eredeti, eredeti feltételeket visszaállítsák, akkor három lehet lehetőség marad, amelyek között a legjobbat kell kiválasztani. Amelyek közül a legjobbat kell kiválasztani. Azért, hogy a hibás áru, vagy a szerződés nem e, betartása, vagy a felhasználás más aspektusai, vagy más kérdések felmerülnek. És pedig a, a, a digitális tartalom, a helyreállítás, a tíz éves időszak, az elévülésnek az időszaka, amelyet csökkenteni javasoltunk, és a kísérő, kísérő intézkedések mind olyan kérdések, amelyeket meg kell határozni. Itt van az alternatív vitarendezés kérdése is. Tehát koncentrálni kell mindezekre a kérdésekre, és a módosítókat ennek megfelelően benyújtani, és alternatív megoldásokat keresni, azért, hogy javítsunk ezen a szövegen. Nyitottan állunk minden javaslattal szemben, és, és remélem gondosan megvizsgáljuk. Köszönöm szépen, most Belger asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen. Berlingver kolléga, és Léne kollégának is távolétében ezt a nagy, vaskos módosító csomagot, amelyet még nem tanulmányozhattam át, hogy közvetlenül mélységében is hozzászólhassak. Tehát itt csak néhány pontra korlátozódom, amely említésre került. Tehát alapvetően az európai adásvételi jog ellen van, opcióként megemlíteni, hogyha a néhány nemzeti törvényben megállapítható, hogy gyengíti a fogyasztók jogait. Hiszen akkor akik miatt ezt az egész csomagot csináltuk, és akik miatt fáradoztunk, azokat nem tudjuk meggyőzni. És akkor egy viszonylag értelmetlen papírfecni maradna. Ez a leglényegesebb oka annak, hogy igazat vagy nemet mondjunk. Igent vagy nemet mondjunk. Számomra is döntő fontosságú, hogy mennyire erősen védhetők a fogyasztók jogai az opcionális eszköz segítségével. Az opcionalitás egy további problémát is jelent még, hogy nem átfogó. Tehát bizonyos jogi területeken összekötődik, amelyek összekötődnek a vásárlás tényével, visszaesnek a nemzeti jog hatája alá és ez természetesen a jogi alkalmazást nem könnyíti meg. Hogy ne csak egy opcionális jog legyen, hanem másik nemzeti jogi területekről is bekerülhetnek ide elemek. És itt egy bizonyos problémát látok benne. Uh, wir ja ohnehin schon gerade in és főleg a fogyasztóvédelem területén nem is azért harcolnék, hogy a fogyasztó nők és a fogyasztó férfiak jogai törvényesen jó szabályzásban részesüljenek. A legnagyobb problémánk, és nem ez az egyetlen terület, hanem a nemzetállamokban történő átültetés. Tehát akik ezeket a jogokat aztán védik, gyenge eredményt kapnak. Vagy pedig elképzelhető az is, hogy igen, néhány tagállamban ez ténylegesen így van. Ez a problémám. Vagy az is lehet, hogy a jog alkalmazása a nemzeti vagy a esetleges európai adásvételi jogban azért lesz nehezebb a helyzet, mert még több elem kerül be. És ez a fő aggályom, hogy így az ilyen adásvételi jog azokban az országokban, ahol eh, gyengék a fogyasztók jogai, nem jelentene nagy segítséget. A meghallgatásaink során is mindig hallottuk. Hogyha nagyon ambiciózus eh, fogyasztóvédelmi jogot alkotunk, akkor a vállalatok ezt nem fogják opcióként választani. Akkor meg nincs értelme. Esetleg olyan haladó vállalatok alkalmaznak, amelyek tudják, hogy kincs a fogyasztó bizalma. Amennyiben a kereskedelemről van szó. De sajnos meg kell állapítanom, hogy ezen vállalatok száma sajnálatos módon csökken. Mm, kivárok, hogy mennyire ambiciózus lesz majd a fogyasztóvédelem. Hiszen, hogyha ez egy olyan eszköz, amelyet a vállalatok csak akkor választanak, ha a fogyasztóvédelmi jog egy bizonyos országban gyengíthető, akkor problematikus lesz. Hiszen a fogyasztó nem dönthet, hát a fogyasztó csak annyiban dönthet, hogy vásárol-e vagy nem vásárol néhány dolog nincs mindenhol. Csak bizonyos területeken. Éppen ezért ez az eszköz nagyon erős, akkor az a problémánk, hogy nem nagyon élnek vele, viszont amennyiben nagyon gyenge ez az eszköz, akkor semmit nem érünk el, amit igazából megígérnénk a fogyasztóknak és a vállalatoknak. Ami pedig az, hogy van egy új, jó, hasznos eszköz, amely megkönnyíti a kereskedelem életét. És igazából ez lenne a célunk. Számomra döntő lesz, hogy hogyan alakul a szavazás, és mivel tudom, hogy ebben a parlamentben elég gyakran Véleményem szerint a gazdasági érdekek rosszul értelmezett alapok miatt számos ember részéről kritikában részesülnek. Én a fogyasztók jogára koncentrálnék. És itt ez az egész csomag vizsgálata, amelyet megköszönök, hiszen óriási munkáról van szó. Tehát a lényeg az, hogy javul-e a fogyasztóvédelem és hozzáférhetővé válik azok számára, akiknek segíteni akartunk ezzel a dokumentummal. Merci. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a, az eszmecserét. Én igazából nem egészen értem ezt a az adásvételi szerződésről, jogról szóló javaslatot. Ugyanis nem látom, hogy annyira világossá tennénk ezt a kérdést. Ugyanis néhány hónappal ezelőtt a fogyasztói jogról szóló irányelvről folytattunk eszmecserét, és most úgy tűnik, hogy egy más megközelítést alkalmazunk itt. Úgy hiszem, hogy ez a rendelet még csak jobban elhomályosítja a jogi környezetet, és, és hát nagyon sok vitás kérdéshez fog vezetni, peres ügyhöz fog vezetni. Ugyanakkor nagyon világosan szeretném megmagyarázni, hogy miért vannak fenntartásaim. Nem azért, hogy közös európai jog rendeleti jöjjön létre. Hiszen arról beszéltünk, hogy ez választható lesz. Ugyanakkor pontosan ez a szabadon választható jelleg fogja összezavarni az állampolgárokat. Mert aki azt mondja, hogy választható európai jogról van szó, akkor az azt fogja mondani, hogy nemzeti jogról van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni garancia szintén választható lesz, opcionális lesz, és nem fogja biztosítani azokat a garanciákat, amelyekhez hozzászoktak már a fogyasztók. Vannak ugyanis olyan jogok és fogyasztóvédelmi jogok, amelyek fölötte állnak annak, mint amit javasoltak. Én Úgy látom, hogy ez a javaslat a fogyasztóvédelmi szervezeteket, én ezeknek például a francia vélemény, franciaországi véleményét ismerem, akik ellen vélemény fogalmaztak meg ezzel a tervezettel szemben. A MEDEF és a fogyasztói szervezetek között a vélemény ugyanaz, és pedig, hogy túl bonyolult, tehát teszi az adásvételi jogot. A fogyasztó szervezetek úgy látják, hogy a fogyasztó nem fogja tudni megválasztani, hogy milyen védelmet akar. Épp ezért a vállalkozások azok, a lehető legkevésbé kényszerítő kereteket fogják a szerződésekhez választani. Épp ezért a garanciák gyengülni fognak. Az irányelv valóban nem gondoskodik egy kérdésről, ez pedig az online kereskedelem. az értékesítésnek az ágazata jelenleg nem szabályozott, épp ezért jogszabályokat kellene ezzel kapcsolatban hozni. Ugyanakkor a digitális gazdaságnak a környezete már különben is túl bonyolult. Az eladó és a vásárló már olyan messzire kerültek egymástól, hogy nehéz alkalmazni a fogyasztóvédelmi szabályokat. Ha még ehhez további nehézség csatlakozik, akkor még rosszabbé vál, rosszabbá válik a helyzet. Hiszen a harmadik országbeli e, vállalkozásoknak nem csak azt a 27 tagállami e, szabályozást kell e, figyelembe venni, hanem még ezt az opcionális választható szabályt is. És pedig épp ezért a az online értékesítést illetően vagy egy új rendeletre van szükség, vagy pedig a végrehajtási utasításokban kell erről gondoskodni, ez lenne a megoldás. Épp ezért véleményem szerint ez a rendelet tervezett nézeteim szerint így áll. Tejbasszó. Köszönöm szépen a két előadónak. A módosítók megvannak. Eddig csak angolul, és úgy gondolom, hogy font, pont a szerződések esetében fontos az, hogy egészen pontosan saját nyelvünkön is elolvassuk az anyagokat, tehát eh, én is a felszínes megjegyzéseket tehetek. Elsősorban az egész meghallgatásból annyit tapasztaltam, hogy nagy a tudomány részéről az elégedetlenség, megoldatlan eseteket vázoltak. Staudinger úr pedig tudott válaszolni erre, még akkor is, hogyha nem oda tett javaslatot, ahol vártuk volna. Az egész meghallgatás számomra azzal az eredménnyel járt, hogy van javítási szükséglet, azonban egy ilyen zárt rendszerbe nem igazán lehet úgy módosítókat benyújtani, hogy ezt megszoktuk, mivel a visszalépés lehetősége fennáll. Tehát, hogyha egy csavart lazítunk, akkor ne omoljon össze az egész. Tehát itt elég sok módosító javaslat van, de nehéznek tartom. Ami pedig a fogyasztóvédelemre vonatkozik, Igazat ad a Kastex és Lichtenberger asszonynak, olyan országban jövök, ahol a fogyasztóvédelem erős, és azt is látnunk kell, hogy a vállalatok nem folytatnak határokon átnyúló internetes kereskedelmet, mert az attól az ő helyzetük lesz rosszabb. Igen. Tehát a jogbizonytalanság miatt. Jogbizonytalanság miatt vagy, vagy bármi másokból. De hogyha most megnézzük másrészt, hogy eh, ha határokon átnyúló módon vásárolnak a fogyasztók, akkor lemondanak arról a jogukról, hogy panaszt tegyenek, reklamáljanak, hiszen külföldön nagyon nehéz reklamálni, ha külföldről vásárolok interneten egy terméket. Tehát ebben a tekintetben a gyakorlatban kell megnézzünk, hogy mi történik. Tehát az emberek a jogaikról is lemondanak, mert annyira bonyolult érvényesíteni. Tehát itt mindenképpen az intenzíve fogyasztóvédelem lenne kívánatos. Tehát nekem nincs problémám a fogyasztóvédelemmel, és egy picit jobban hangsúlyoznám, itt a csoportok ellenében. Másodszorban azt hangsúlyoznám, hogy helyesnek tartom a rendelet hatáját korlátozni, ahogy Berlinger úr javasolta. Én már korábban is szorgalmaztam ezt a saját kezdeményezésű jelentésben, és pedig gyakorlati okok miatt, hiszen a tagállamokban az ellenállás óriási lehet, a saját országomban is, Éppen ezért az a véleményem, hogy itt kicsiben óvatosan kezdjünk, mielőtt itt egy nagy joganyagot opcionálisra alakítunk ki. Tehát itt jó lenne, hogyha az internetes kereskedelemre korlátoznánk, és utána meglátjuk, hogy a gyakorlatban mi lesz ebből, és akkor még mindig tovább haladhatunk, és a többi területtel is foglalkozhatunk. Az összefüggésben, amit Kastex asszony mondott, az egész rendelet javaslat, hát aki az egész rendelet javaslatot szeretné ledönteni, a bizottságtól kérdezni meg, mert hallottam eh, valamilyen plegykát, ami tegnap óta terjeng. Tehát főleg a nagy tagállamok, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia ellenállása miatt a bizottság azt javasolja, hogy visszavegyék a javaslatot. Most a bizottságtól megkérdezném, hogy nyilatkozzon ehhez. De legalábbis én támogatom a javaslatot, de korlátozással, a hatály korlátozásával. Köszönöm. Mivel már is túlléptük az időnket. Kérdezem a bizottságtól, hogy akar hozzászólni, de nagyon gyorsan. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid lehetek. A bizottság üdvözli a, azt, hogy a két előadó ilyen nagy szorgalommal foglalkozott a javaslatunkkal. És most Stein asszony kérdésére válaszolnék, a bizottságnak nem, nem áll szándékában, hogy visszavonja a javaslatot. Ellenkezőleg a két előadó jelentése nagyon értelmes, hasznos módosítókat tartalmaz. Berlinger úr már említett néhányat, tehát csak három példát említenék. Csak néhány másodperce van, ugyanis a tolmácsok csak néhány percet engedtek nekünk, Köszönöm szépen, csak hangsúlyozni szeretném, hogy Róma 1-eshez képest azt hangsúlyozok a módosítók, hogy a jóhiszeműség nem akadályozza meg a feleket abban, hogy a saját hasznukra kössenek üzletet. És ha most ez az európai adásvételi jog leveri vagy nem veri le, csak egy példája a módosítóknak, és most uh, abba is hagyom. Köszönöm, elnök asszony. Merci d'avoir été. Köszönöm szépen, hogy ennyire összefogta a mondandóját. A módosítók benyújtásának határideje április 23-a dél. Akkor most bezárom a délelőtti ülést, és 15 órakor találkozunk megint. És zárt ülés lesz a mentelmi jogokkal kapcsolatban.